Szudán témája, dr. Amin Mekki Medani ügye. Sargentini asszony kapja meg a szót. Elnök úr, Sudánban három emberi jogi aktivistát, dr. Amin Meki Medámit és társait eh, tartják fogva már a nyári szünet előtt is felhívtuk egy szudáni fogvatartott emberi jogaira figyelmet, és nem lankadunk, hiszen tudjuk, hogy a szudáni kormány fittyet hány az emberi jogokra. Dr. Medánit Kartumban, Szudan fővárosában akkor tartóztatták le, amikor egy külföldi konferenciáról tért vissza, ahol egy olyan határozatot írt alá, amely azt követeli, hogy demokráciát vezessenek be Szudánban, és hogy a biztosítsák a vélemény, a nemzeti párbeszédet. A 2015-ös tavaszi választások nem lesznek hitelesek, ha az ellenzék jogát nem tartják tiszteletben a gyülekezési szabadságot és a véleménynyilvánítási és egyesülési szabadságot nem tartják tiszteletben. Elnyomják az ellenzéki csoportokat Szudánban. Tegnap este a kartumi folyamatról cseréltünk itt a tisztelt házban eszmét. Az európai tagállamok az észak-afrikai országokkal közösen egy megállapodást akarnak aláírni, annak érdekében, hogy az Afrikából jövő migránsok Afrikában maradjanak a kiindulási országokban, hogy ebben segítsük őket. Nos, aláírtuk Szudánnal ezt a megállapodást, de ugyanakkor három emberi jogi aktivista fogvatartásának fényében szégyennek tűnik nekem, hogy egy olyan országgal, mint Szudán egyáltalán tárgyalunk. Mert úgy gondolom, hogy itt nagy veszélyben vannak még a menekültek is. Por favor, guarden... Köszönöm, eh, ismét csendet, rendet szeretnék kérni. Szerint. Elnök úr, kedves kollégák! A nemzetközi közvéleményt Mariam Jaja Ibrahim Bishak eh, halálos ítélete eh, um, háborított a föld, a nemzetközi közvélemény felszól, fellépése következtében szabadon bocsátottak és kiutazhatott az országból. A mi feladatunk most az, hogy dr. Armi Meki Medani, ismert emberi jogi aktivista mellett szóljunk ö, ö, és emeljük fel a hangunkat. Őt azért tartóztották le, mert a Sudan Kohl nyilatkozatot írta alám, amelyben az szudáni emberi jogi helyzetről, illetve a béke folyamatról szólnak a, az aláírók. Azt követeljük, hogy dr. Amin Mekki Medánit, aki 76 éves már is folyamatos gyógykezelés alatt áll, bocsássák szabadon, már pedig a szudáni uh, büntetés végrehajtás nem biztosítja számára még a gyógyszerekhez való hozzáférésem. Ezen fölül azt követeljük, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogokat Szudánban. Köszönöm szépen, Tenok képviselő. Mr. Mr. President. Elnök úr. Elnök úr, a konzervatívak a szudáni hatóságokat felszólítják arra, hogy Medin Mekami doktort azonnal szabadon bocsássák. Teljesen önkéntes volt a bebörtönzése, pedig legitim emberjogi harcos. Miután Addisból visszatért, biztonságával kapcsolatban felmerültek a kételyek. 76 éves, rossz az egészségügyi állapota, és igen, igenis joga van, hogy a gyógyszereit bevehesse. A szudáni hatóságok Omar al-Bashir vezetésével egyszerűen elfogadhatatlanul jártak el, azon túl, hogy azonnal szabadon kell bocsátani dr. Medenit, le kell állítani a következő cselekményeket, és meg kell felelni az ENSZ felszólításának amelyet eh, Szudán ratifikált. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Weinholzer úr. Elnök úr, köszönöm szépen. Rövid idő alatt harmadjára foglalkozunk a régió kérdésével, az emberi jogok problémájával, és mindig azt halljuk, hogy a stabilitás érdekében volna, hogy az emberi jogokat um, lábbal tiporják. Hát ez egy abszurd uh, hozzáállás. A stabilitás csak akkor működik, hogyha léteznek eh, emberi jogok és tiszteletben tartják ezeket. A Sudan Kól, amelyet december elején különböző csoportok írtak alá, éppen erről szól, az aláírók között volt dr. Amin Meki Medani is, eh, aki politikus, emberi jogi aktivista és nagy elismertségnek örvend. Ezért követeljük, hogy dr. Medánit azonnal bocsássák szabadlábra, és a szudáni kormányt, hogy keresse a konstruktív dialógust az ellenzéki erőkkel. Köszönöm, Koráó úr. Köszönöm, elnök úr, a szót. Kedves kollégák, hallottak a Szudán Kólról, ami gyakorlatilag a szudáni Nemzeti Uma párt felszólítása az átalakulásra ebben az országban. A Szudán Kól dal lezárult az az időszak, amikor gyakorlatilag elvileg békésen élhettek az emberek, attól kezdve kezdték letartóztatni az embereket, az emberjogi harcosokat, az ellenzék vezetőjét is például, Fárók Abu Iszát, a Nemzeti Kerekasztal vezetőjét Rendszeres az erőszak bárkivel szemben, azóta a békés ellenállás egyszerűen lehetetlen. Ezért ezen bátor harcosokat meg kell próbálnunk megvédeni. Köszönöm szépen. Senyor Pet. Köszönöm, Pet úr. Dear President, the situation... Elnök úr, a szudáni helyzet megérdemli minden figyelmünket. Folyamatosan tájékoztatást kapunk arról, hogy a politikai aktivistákat megkínozzák, letartóztatják, illetve hogy a szudáni hadsereg a szexuális erőszakot és a kiskorúak megerőszakolását, mint hadi eszközt, mint fegyvernemet használja. A szudáni kormánynak világosan szint kell vallania, el kell köteleznie magát az ENSZ emberi jogi egyezménye, valamint az összes nemzeti és regionális emberi jogi egyezmény mellett, amelyeknek egyébként aláírója. Dr. Amin Mekki Medáni letartóztatása felháborító, azonnal szabadlásra kell, szabadlábra kell bocsátani. Al-Bashir az emberiesség és a saját népe elleni bűnöket követett el, már pedig Al-Bashir még továbbra is szabadlábon van, sőt ő az elnök. Azaz tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk Szudánban az emberi jogok megsértését, és megvédjük az emberi jogokat. Köszönöm. Köszönöm, Berzsi asszony. Berzsi asszony. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr, a szót. Azokhoz tartozom, akik tegnap este a kártomi eljárásra utalt Afrika szarvában. Ez különösen okos, különösen igaz Szudánra. A rendszer napjai megszámlálhatók lesznek. Pontosan ez jellemzi a szudáni hatóságok viselkedését is, hiszen megcélozták a civil társadalmot, mindenkit elnyomnak, és Amin Meki Medani és Faruk Abu Iszad, illetve Farah Ibrahim Mohamed jelképes személyiségekké váltak ebből a szempontból. Egyszerűen megbocsáthatatlan az, ahogyan eljár a szudáni kormány, elfogadhatatlan, amit ezekkel az emberjogi harcosokkal tesz. A politikai fogvatartottak szabadon bocsátásán túl igenis segíteni kell a dialógus kialakításában, hogy végre a nép ne diktatúrában, hanem szabadon élhessen. Köszönöm. Köszönöm, Gambus úr. Muchas gracias, señor presidente. No voy a utilizar, la verdad es que yo nunca había tenido la soha nem volt annyira olyan érzésem, hogy egy köztéren beszélek, mint most. Nagyon sokan felvázolták már a tényeket, nagyon veszélyes emberről van szó, 77 éves, egészségügyi problémákkal küzd, és persze azt állítja, hogy a népének jobbat akar, békés módon, demokratikus értékek szem előtt tartásával az emberi jogokat az ember az Európai Unió talán a legfontosabb értékének tartja. Ezért véget kell vetni a Szudánt megosztó konfliktusoknak, a, és meg kell hozni a megfelelő intézményes és gazdasági reformokat. Nagyon gyenge a kormányzat Szudánban, nagyon kritikus helyzetben van most, Végül pedig az Európai Uniónak állásfoglalást kell hoznia a szólásszabadság megvédésért, az emberi jogok megvédéséért, a gyülekezési szabadság biztosításáért, és Medáni doktornak védelmet kell biztosítani. Senyora Kiengi. Kiengi asszony kapszót. Grazie, signor Köszönöm szépen, elnök úr. Szudánban nem ért véget a polgárháború, lábbal tiporják az egész országban az emberi jogokat, és erre sok emberi jogi szervezet felhívta figyelmet. Darfurban a civil lakosságot bombázzák, más területeken pedig olyan események történnek, amelyek egyévét egyértelművé teszik, hogy az emberi jogokat, jogokra fittyet hánynak. Amin Mekki Medani 77 éves börtönben van, mindenfajta ítélet nélkül, már pedig ő az egyik legmarkánsabb hangja az emberi jogok érvényesülésének Szudánban. Úgy gondolom, hogy egy a párbeszéd, amelyet Szudánnal folytatunk, nem szabad, hogy ne térjen ki az emberi jogok érvényesülésére. Szudán nélkül az Afrika szarván lévő országok térségében sem lehet előrelépni, nem lehet fellépni az illegális migráció ellen, de az közös érdekek sem akadályozhatják meg, hogy sikra szálljunk az emberi jogok érdekében. Köszönöm, Tomaszewski képviselő. Elnök úr, a politikai és szociális helyzet Szudánban egyre kevésbé stabil. Az ország történetében fordulóponthoz jutott. A közhatóságok elnyomó rendőri technikákat alkalmaznak, céljuk az, hogy korlátozzák a szólásszabadságot, és nem akarják, hogy politikai tárgyalásokra kerüljön sor. Ez illegális tevékenység, és sérti a nemzetközi jogot és normákat. Mint a Libe tagja, Mindenki figyelmét felszeretném hívni dr. Rabin Meki Medáni letartóztatására, aki az alapjogokat próbálta védeni Szudánban. Az Európai Uniónak e, szigorúan fel kell lépnie oda kell figyelnünk a vallási ö, problémákra is. Biztosítani kell a válaszszabadságot is, ez már nem lehet alapja az üldöztetésnek. Egyértelmű jelzést kell közvetítenünk, nem szabad az nyílt diszkriminációt elfogadnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm, és még egyszer csendet kérek. Kérem, hogy ne zavarják zajongással az üléskasztánó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sokat mondhatunk Szudáról, és minden tény fájdalmas. Beszélhetünk a darfuri emberi jogi helyzetről, hosszú ideje megoldatlan ez a helyzet. Vagy beszélhetünk arról, hogy a Nemzetközi Büntető Törvényszék eljárást indított az emberi jogok megsértése ellen, és Omar al-Bashir is terheltként szerepel ebben a folyamatban. Én azonban felszólalásomban csak egy eh, ügyben szeretnék síkra szállni, dr. Amin Meki Medáni szabadon bocsátása érdekében. Ő az emberi jogok fáradhatatlan eh, és félelem nélküli harcosa, akit letartóztattak, eh, a diktatúra börtönében senyved. De ne feledkezünk meg a többiekről sem, az ellenzékiekről, újságírókról, emberi jogi aktivitás, aktivistákról, akik nagy árat fizettek a demokrácia érdekében. Bocsássátok őket szabadra, a nemzetközi közösség tegyen meg mindent, hogy szabadlábra kerüljenek, a szudáni kormány pedig engedje őket szabadon, hiszen ők a jövő zálogai. Köszönöm. Soprád úr. Monsieur le Président. Elnök úr, kedves kollégák! December 6-án eh, Medani úr, eh, ügyvéd, emberjogi harcos, eh, a szudáni letartóztatás áldozata lett. Ez megint azt mutatja, hogy civil polgári háború indult Szudánban mindenféle szabadság korlátozása érdekében, például a gondolatszabadság. Az ő esetében vallási szabadságról van szó, mert ahogy önök is tudják, kedves kollégák, a keresztényeket üldözik ebben az országban, és ugye emlékszünk Meriámra, aki keresztény volt, akit halálra ítélt egy kártoni bíróság a javasolt állásfoglalás azonban e jelenlegi formájában nem elfogadható. Szerintem még a nyugati arrogancia példája is. Nem azért vagyunk itt, hogy egy népnek diktáljunk, hogy eldöntsék, milyen politikai rendszerben kívánnak élni, ezt nekük kell eldönteni. Szerintem ha viszont ellene szavazunk, akkor a bűncselekményeket támogatjuk. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Parlament újton újra síkra szállunk az emberi jogi aktivisták letartóztatása ellen. December 6-án Amin Mekki Medánit letartóztattak. 76 évesen. Azért, mert aláírtam az emberi jogok és a demokrácia mellett szóló nyilatkozatot amely nyilatkozatban arra szólítják fel a szudáni hatóságokat, hogy vessenek véget a különböző szudáni térségekben a fegyveres csatáknak, és szociális és gazdasági reformokat hajtsanak végre. Dr. Medánit illegálisan tartják fogva, nem juthat hozzá a gyógyszereihez, ezért felszólítjuk a szudáni hatóságokat, hogy késedelem nélkül bocsássák szabadon őt is, és az összes többi politikai elítéltet. A szudáni kormány pedig tartsa tiszteletben az emberi jogok nemzetközi megállapodása egyezményét. Köszönöm. Köszönöm, Mayer úr. Elnök úr, köszönöm szépen. Dr. Medánit december elején a szudáni hatóságok letartóztatták, ezt ma már hallottuk több felszólalótól. De még nem teljesen tudjuk, hogy miért, de valószínűleg azért, mert a Szudán kult aláírta, ez egy olyan kezdeményezés, amely a békét, béke és a demokrácia mellett száll síkra. Különösen azért tragikus ez az esemény, mert egy 76 éves ember tartóztattak le, csupán azért, mert a demokráciáért szállt síkra. De ne nézzünk olyan messze Szudánba, hiszen december 11-én Törökországban 31 ember tartóztattak le, 31 embert közülük sok újságíró. Ez pedig azért különösen aggályos, hiszen az európai adófizetők pénzéből évente egy milliárd embert, megismétlem, egy milliárd eurót utalunk ö, csatlakozási támogatásként Törökországnak. Ez ideig 4,9 milliárd eurót fizettünk ki a Törökországnak, és nem látjuk, hogy bármilyen többletértéket értünk volna az európai adófizetők pénzéből, sőt Törökország egyre inkább távolodik tőlünk. Köszönöm. Köszönöm. Most a spontán felszólalások következnének, de sajnos ezt nem tudjuk megtartani, egyszerűen kifutottunk az időből. Még mielőtt lezárnám Delebelova úr felszólalásával a vitát, szeretném üdvözölni a svájci parlament delegációját, illetve a bizottság a külügyi bizottság alelnökét üdvözlöm, illetve van urat.